is elhangzottak, de mindez a demokratikus vita keretében. Ezt nem szeretném korlátozni, és most sem teszem meg. És éppen ezért a szavazásra térek át. A napirend szerint a bőge jelentésről szavazunk először, a többéves pénzügyi keret felülvizsgálatáról és költségvetési fegyelemről, valamint a pótlólagos finanszírozás érdekében az ITER projekt felülvizsgálatáról Hella Messzu szóbeli módosítást kér. Köszönöm, elnök úr! A Költségvetés Bizottság nevében szeretném azt kérni, hogy mielőtt szavazzunk az egész jelentésről, szavazzunk egy olyan módosításról, ami tegnap este egyhangulag elfogadott a Költségvetési Bizottság. Késői ez a módosítás, nem volt időnk, hogy minden nyelvre lefordítsuk ezt a módosítást, de nem volt más lehetőségünk. Politikailag rendkívül fontos ez a módosító, mert a múlt heti megállapodást követően, ami a három oldal egyeztetés során született az ITER témájában, a tanács tegnap délután fogadta el egyhangulag ezt a megállapodást, de egy egyoldalú nyilatkozattal, amit hat tagállam aláírt. A megállapodásnak ellentétes értelmezést ad ez az aláír dokumentum, mint amit a parlament delegációja hangsúlyozott. Ezért arra van szükség, hogy ma délelőtt a parlament emlékeztesen arra, hogy mi hogy értelmezzük ezt a megállapodást, mert egyébként nem adtuk volna a szavazatunkat a háromoldalú egyeztetésen. A 161-es cikk első sorában tehát van lehetőség arra, hogy így kivételesen késői módosítóról is külön szavazhassunk. Köszönöm. So, pan przewodniczący komisji budżetowej. Jó. Akkor a Költségvetési Bizottság elnökét kérdezem, illetve a kérésére szavazásra bocsájtom értelmezési módosítással kapcsolatos javaslatát, olyanokat, amelyeket tegnap a Költségvetési Szakbizottság fogadott el. Van-e valaki ez ellen a szavazás ellen? Úgy látom senki. Akkor ezzel térjünk rá a szavazásra. Lamasz úr által benyújtott módosítók szavazása, amelyeket tegnap a Költségvetési Szakbizottság fogadott el. Ki támogatja ezeket? ellene, tartózkodás, ezzel ezt a módosítást elfogadtuk. Lamaszúr úr javaslata és a Költségvetési Szakbizottság javaslatát, és ezzel a plenáris ülés elfogadta. Akkor most térjünk rá a bőge jelentés szavazására. Név szerinti szavazásra kerül sor a Lámászúr úr által előadott módosítással együtt megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Köszönöm, Bőge úr. A következő jelentés Jedzsejevszká asszony jelentése a 7 per 2011-es számú költségvetés módosítási tervezetre vonatkozó név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Köszönöm szépen Jendzserevka asszonynak is. Bőge úr következő jelentése az EU szolidaritási alapjának igénybevétele Név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Köszönjük Bölge úrnak ismét. A következő jelentés Matéra asszony jelentése az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapigénybevétele. Név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Köszönjük Matéra asszonynak. Zeppel asszony, Zippel asszony jelentése tájékoztatáshoz való jog a büntető eljárásokban. Név szerinti szavazást megnyitom. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Köszönjük Zippel asszonynak is. A következő jelentés, Ayala Zender asszony jelentése, az Európai Számvevőszék egy tagjának kinevezéséről. Az első szavazás Karel Pinkston úrra vonatkozik. Titkos szavazás, kedves kollégák. Kék fény van a gépükön, és mellette vagy ellene szavazhatnak, vagy tartózkodnak. Mint mindig, a kivétel az az, hogy pusztán egyetlen egy fény jelenik meg a szavazógépen. Ezzel szavazunk tehát Karel Pinkston úr kinevezéséről. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a jelölt nevezését, és gratulálunk. Hendrik Otpodi, megnyitom a szavazását. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Henrik Otbó jelölését is elfogadtuk, gratulálunk. A következő Juan Francisco Corona Ramon jelölése. Megnyitom a szavazást. Ódi úr, Elnök úr, köszönöm a szót. konzultációkat folytattunk a számvevőszék tagjai kinevezéséről. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy 27 tagja van az Európai Számvevőszéknek. A 95-ös cikk azt mondja, hogy a parlamentet kell konzultálni, miután a mielőtt a kinevezés történik. Tehát most igazából ezt a konzultációs időszakot éljük a tanácssal. A kormányok javasolnak neveket, az Európai Parlament megmondja a véleményét. Most nyolc tagról szavazunk, Belgium, Dánia, Spanyolország, Finnország, Olaszország, Portugália, Svédország, Írország. Ebben a nyolc államból négy esetben a kormány változott Belgium, Olaszország, Dánia és Spanyolország ez kettőben nem volt választás, kettőben volt választás. Belgium, Olaszországban nem, volt választás, nem voltak választások, és Dániában, Spanyolországban választások voltak. A négy államból egy spanyol királyságban a politikai erők megváltoztak. Márszegben voltam a néppárti csúcson, a három másik állam nem kért semmit. A Spanyolország esetében a spanyol politikai erők azt kérték, hogy kérjem a parlamentet meg arra, hogy a 108-as cikkünk alapján a szavazást halasszuk el, hogy legyen ideje a spanyol kormánynak, hogy végig gondolja ezt. Tehát halasszuk el a szavazást, és most ezt a népát nevében kérem. Sorry zgodnie z zasadami chciałbym prosić, żeby najpierw jedna osoba... Jó, tartjuk magunkat az ügyrendhez. Ezért eh, azt kérem, hogy eh, ha valaki támogatja ezt a javaslatot, jelentkezzen Speroni úr. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Európában gyakran a nép akaratának nem felelünk meg. Láttuk Görögországban ugye a árakozásokat a szavazással kapcsolatban. Spanyolországban voltak választások, Olaszországban sajnos nem. De a választásokat követően a dolgok változnak, hát egyébként nincs értelme a választásnak. Úgyhogy szerintem is el kell halasztani ezt a szavazást. Talán az új kormány, amely szabad demokratikus választások alapján föláll, meg, lehet, hogy meg fogja erősíteni a nevet, de lehet, hogy meg akarja változtatni. És ez pontosan a demokráciás, demokrácia útjának a követését jelenti a részünkről. Köszönöm. Ki az, aki ellenzi ezt? Svoboda úr. Elnök úr, eltekintve attól, hogy teljes mértékben bízunk a Szender előadóban, a frakció nevében szeretném határozottan leszögezni. Független posztról van szó, egy olyan szeméről, akit vagy helyesnek, vagy oda nem valónak. Nem arról van szó, hogy egy kormány delegál valakit, és ezt egyértelműen ki kell mondjuk legközelebb az EPP lehet, hogy akkor le akar váltani egy, egy biztost, mert kormányváltás volt. Mi Európáért felelünk, nem egyes kormányokért. Ezt fogadjuk el, és világosan ki szeretném jelenteni éppen ezért, hogy itt jelöltek valakit. A parlamenti szakbizottság helyesnek tartotta, alkalmasnak a szemét. Az előadó Ajala Szender minden elemet előadott, és éppen ezért komolyan a személyről szavazzunk, nem pedig utólagosan a spanyol kormányról. Köszönöm. Dziękuję. E, proszę Państwa. Köszönöm szépen. Először akkor Ori úr javaslatáról szavazunk nevezetesen arról, hogy elhalasszuk el a szavazást. Tehát most Odi úr módosításáról szavazunk. Ki az, aki ezt támogatja? Azt hiszem, hogy elektronikusan ellenőriznünk kell. A szavazást megnyitom. Az Odi indítványról szavazunk. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. elutasították az indítványt. Ebben az esetben most Koronaramon úr jelöléséről szavazunk titkosan tehát. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Gratulálok. Most pedig Itele úr kinevezéséről szavazunk, az Európai Számvevőszék tagjáról. Megnyitom a szavazást, titkos szavazás. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk úgyhogy ismét gratulálok. A következő jelölt Kevin Cardiff. Titkosan szavazunk, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Jelölését elfogadtuk. A következő Pietro Russo úr, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Jelölését elfogadtuk, gratulálunk. Következik Vitor da Silva Caldeira kinevezése. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom. Elfogadtuk. Gratulálunk. És az utolsó jelölt, Hans Gustav Vesperg úr. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki látta a szavazatát, akkor lezárom a szavazást. Jelölését elfogadtuk, gratulálunk, és köszönetet mondok Ayala Sender asszonynak, amiért az összes jelentést előkészítettem. Most pedig a következő jelentésre térünk át. Ez a Jiménez Romero jelentés. nincs módosítás ezzel kapcsolatban. Igen, parancsoljon. Igen, elnök úr szeretnék valamit eh, kijavítani, rosszul hangzott el, <laughs> valószínű, hogy túl kevés eh, kávét kapunk Odi kollégával, de Belgiumban is új kormány van a választások eh, eredményeképpen. Több mint 500 napba telt, hogy egyáltalán legyen kormányunk, de voltak választások, úgyhogy a parlament számára ezt szerettem volna egyértelművé tenni. Köszönöm. Dziękujemy pani. Köszönöm szépen. Ezt mindannyian tudtuk, de azért azt hiszem, ezt mindenképpen érdemes elismételni. A demokrácia lassan működik ugyan, de az eredményei kitűnőek, ahogyan azt mindannyian tudjuk. Most pedig akkor visszatérünk a második olvasatra, az Európai Védelmi Határozatról szóló jelentésre. Ez a Jiménez Romero jelentés. Nem érkezett indítvány jelentés elutasítására, és módosítást sem terjesztettek elő, úgyhogy ennek fényében elfogadjuk a tanács közös álláspontját. A következő jelentésünk a Matyő jelentés. Itt szintén második olvasatról van szó. a tartózkodás és munkavállalás engedélyre irányuló egységes kéremekkel kapcsolatos eljárás ezen ajánlás tárgya. Itt szintén nem érkezett ellenvetés és módosítás sem terjesztettek elő. Úgyhogy ez alapján elfogadjuk a tanács közös álláspontját. Köszönöm Mátyi asszonynak. A következő jelentésünk a Rivellini jelentés. Itt is második olvasatról van szó, és ez vonatkozik számos olyan rendelkezésre, amely a különböző halászati megállapodások tárgya. A Földközi Tengeri Általános Halászati Bizottság létrehozásáról van szó. Itt sem érkezett indítvány ez a jelentés elutasítására, és módosítás sem érkezett, úgyhogy ez alapján jóvá hagyjuk a tanács közös álláspontját. Köszönöm Rivellini képviselőnek. Következik egy második olvasatú jelentés, a meghatározott jogi formájú társaságok éves beszámolója a mikrotársaságok tekintetében a tárgya, ez a léne jelentés. A tanácsi álláspontról van itt szó, a jogi bizottság öt módosítást terjesztett elő, erről szavazunk, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. úgyhogy az így módosított közös álláspontot fogjuk elfogadni. Köszönjük Léne úrnak! Most pedig a De Castro jelentés következik, amelynek tárgya a pénzügyi stabilitás vonatkozásában súlyos nehézségekkel küzdő vagy súlyos nehézségekkel fenyegetett bizonyos tagállamok pénzügyi irányítása. Megnézzük most a rendelet tervezetet, és a hat módosítást, az MV bizottság hat módosítását bocsátom szavazásra, mellette kiszavaz, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig szavazásra bocsátjuk az így módosított bizottság javaslatot, mellette kiszavaz, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. És a módosított rendelettervezetről szavazunk most név szerint mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk De Castro úrnak. Most pedig a Sturdy jelentés következik. Az állásfoglás tervezetet a 24-es bekezdést kiszavaz mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig a preambulum G bekezdése négyes rész, első rész mellett kiszavaz, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Harmadik rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Negyedik rész. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. L. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. M mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. N, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig az O, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most pedig az egész állásfoglalástervezet mellett kiszavaz, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Köszönöm szépen mindenkinek az együttműködését.